Atrao neves asszonyé a zöld könyvről, a közös halászati politika reformjáról. Ez egy nagyon fontos téma számunkra, és nagyon sok országban nagy figyelemmel követik. Természetesen az én országomban is. Először is Patrao de Neves asszonyé a szó, négy percre ő a jelentést téved. Tessék a szó. Asszonyom. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves biztos asszony, kedves kollégák, engedjék meg, hogy köszöntsök 50 halászt is, akik majd nem sokára ide érkeznek, és akik majd részt vesznek a vitán és a vonatkozó joganyag elfogadásában. A halászati szakbizottság tagjainak is szeretném megköszönni a munkáját, hiszen nagyon keményen dolgoztak, és azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk a mai napon. Ugyanis a mai napon a plenáris ülésre előterjesztett és valószínűleg megszavazandó szöveg megvitatását tűztük napirendre. Az Európai Unió egyik kiemelt fontosságú politikája a közös halászati politika. Kicsit nehézkesen indult talán az 1980-as évek során, azután volt egy első reform 2002-ben, és ahogyan tudjuk, a legnagyobb problémák, amelyekkel ma szembesülünk a politika kapcsán, például a túlhalászás problémája, vagy a befektetések hiányának vagy egyenlőtlen eloszlásának problémája továbbra is léteznek sajnos. Az a reform, amelyet most tárgyaltunk meg, kiindulási pontot jelent a változáshoz, egy mély, széleskörű változást szeretnénk előidézni ezzel, és reméli nagyon hosszú idő óta a halászati ágazat is ezt a reformot. Milyen irányba is kell, hogy mutasson ez a reform? Azoknak a kérdéseknek az alapján, amelyeket felvetettünk a jelentésben, bizonyos egyenlőséget megcélzó célkitűzéseket kell betartanunk a gazdaság, a környezetvédelem között. Szociális kérdéseket is figyelembe kell venni, hiszen ennek a szakmának a méltóságát meg kell őriznünk. Gazdasági értelemben is fontos kihívások állnak előttünk, hiszen továbbra is megélhetés kell, hogy biztosítson ez az ágazat, és a környezet védelmét is biztosítanunk kell. Ezek nélkül a halászat nem lesz fenntartható az Európai Unió területén. Ezek az általános jellegű elvek, amelyeknek az a célja, hogy kevesebbet halásszunk le, és jobban keressenek a halászok belőle, hogyan fognak majd megjelenni a valóságban. Nos, hát ezek azok a kérdések, amelyekre megpróbáltunk választ találni. Decentralizációra van szükség, erősíteni kell a halászok intervenciós jogait, annak érdekében, hogy az egész halászati ágazat részt tudjon venni a döntéshozatali folyamatba. Nagyobb befektetésekre van szükség, és a halászok részvételét is biztosítani kell az irányítás részében, és ez egyfajta mm, felelősséget is fel fog vetni, és a flottákat is különböző specifikus rezsimek alapján kell majd irányítani. Az adaptáció fontos a különböző halászati területeken, erősíteni kell a piacokat, és fontos az, hogy hozzáadott értéket képviselő termékeket adjon a halászati ágazat. Az első eladás, tehát a nagykereskedelemben erősíteni kell az árakat, ugyanakkor modernizálni és biztonságosabbá tenni a flottákat, az akvakultúrát is környezetbaráttá, fenntarthatóvá kell tenni az Európai Unióban. Ezen kívül további szektorokat is fejleszteni kell, mint például a feldolgozó ipart. És nagyon fontos az is, hogy a nők helyzetére is odafigyeljünk ebben az iparágban. A harmadik országokból érkező import termékek halászati termékek, nagyon fontos, hogy ugyanolyan követelményeknek feleljenek meg, mint, amelyenek, mint amilyeneket mi itt az Európai Unióban elvárunk, tehát címkézés, márka és így tovább. Tehát olyan európai politikára van szükség, amely a saját potenciáljait is továbbfejleszti. A mai napon olyan munkát mutattunk be, amely a halászati szakbizottság tagjainak közös erőfeszítéseit tükrözi. Főként az árnyék jelentéstevők dolgoztak nagyon-nagyon sokat, és még egyszer köszönöm szépen az egész szakbizottságnak, a titkárságnak a munkáját, a néppárti és más frakciókhoz tartozó szakértők szaktudását, és köszönöm szépen a kabinet, illetve a az asszisztensem munkáját is, hiszen itt csapatmunkát végeztünk, és reméljük, hogy elfogadásra kerül a jelentés. Köszönöm szépen. Most pedig következik uh, a tanács uh, képviseletében Martin Frageiro úr, aki a tengerügyi uh, miniszter Spanyolországban. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elnökség nagyon örül annak, hogy napirendre tűzték ezt a témát az Európai Parlamentben, hiszen nagyon fontos témáról van szó, és ez hozzájárul a széleskörű átfogó zöld könyve kapcsolatos konzultációs folyamathoz. Az Európai Parlament álláspontját természetesen figyelembe kell, hogy vegye az Európai Bizottság akkor, amikor a jogszabály alkotó javaslatait benyújtja. A tanács is figyelemmel kíséri, és nagy gondossággal vizsgálja majd meg a parlament véleményét. És a jogszabályalkotó javaslatokat, amelyek az együttdöntés keretében benyújtásra kerülnek, ez alapján fogjuk megvizsgálni. A 2009-es év számos hiányosságot mutatott fel a közös halászati politikában. Rövid távú döntések születtek, és az ágazatban hiányzik az átfogó keret. Különböző lehetőségek vannak arra, hogy ezeket a strukturális hiányosságokat leküzdjük. Fontos kérdésekről van itt szó, mint például a differenciált szabályozás az ipari flották esetében, a visszadobások, a kvóták, amelyek átruházhatóak, a piacok jobb irányítása, a közös halászati politikának a tengeri politikába, tengerészeti politikába való integrációja, a költségvetés és a közös halászati politika külső dimenziója. A tagállamok a tanácsban most minden aspektust megvizsgálnak, és az első konzultációs fázis 2009. decemberében lezárult. Az Európai Bizottság 1700 javaslatot kapott, és eddig 125 ülést tartott a témában. 2010. szeptemberétől a vita a különböző az Európai Bizottság által felvetett, illetve mások által felvetett különböző ötletek megvizsgálására kerül sor, különböző szemináriumok, lesznek. Ma is van egy ilyen szeminárium halászati témában, márciusban az Európai Halászati Alap megtárgyalására kerül sor, és áprilisban pedig a, költségvetési, a halászati költségvetési politika jövőbeli irányairól. Aztán májusban Lakorunyában lesz egy konferencia, amelyet az elnökség szervez, három fő aspektusa lesz ennek. A finanszírozás, tehát a halászati politika finanszírozása, aztán lesz egy miniszteri ülés, amely előkészíti majd a júniusi tanácsnak ezen témáit, és amelyben, amelynek során a munkadokumentumok megtárgyalására kerül sor. A harmadik szakasz 2010 második felében kezdődik, és ebben a szakaszban egy fehér könyv és négy jogszabályjavaslat benyújtására kerül sor. Ezek között találhatók finanszírozási eszközök, illetve a közös halászati politika finanszírozása, amely 2013-ban indul. A tanács a az Európai Bizottság jogszabályalkotási javaslatai alapján 2011-től világos és kötőérvényű javaslatokat fog benyújtani. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm a tanácsnak, most pedig megadom a szót a biztos asszonynak, akit sok szeretettel köszöntünk itt a parlamentben. Nem tudom, hogy először van-e itt, hogy a biztos, az, nem tudom, hogy először szólal-e fel az Európai Parlament plénum előtt, de most először vagyok én az elnök olyan vita során, amelyen ön itt van, úgyhogy ezért szeretném sok szeretettel köszönteni önt. Nagyon örülök, hogy itt van körünkben, és részt vesz egy olyan vitáról, vitában, amelynek nagy jelentősége van a halászati politikában. Tessék. Jó reggelt, elnök úr! Köszönöm szépen a szavait. Elnök úr, tisztelt képviselők! Mivel biztosként először szólok a ház tagjaihoz, először köszönetet szeretnék mondani, hogy lehetőséget kaptam erre. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önökkel, hogy megvitathassuk a közös halászati politika reformját. Ez az egész szektor számára nagyon fontos téma. Szeretnék gratulálni neves asszonynak, a jelentéstévőnek, hiszen a különböző álláspontokat sikeresen egy egységes dokumentumba ölelte fel. Teljes mértékben egyetértek, radikális reformra van szükségünk a strukturális hiányosságok kiavítására. Amint tudják, az utolsó reform 2002-ben volt, és nem volt teljes mértékben sikeres. Most a deficitekkel is meg kell birkóznunk, hogy mind a gazdasági, mind a környezeti hiányosságokat kipótoljuk. Egyértelművé vált, hogy az állampolgárok támogatják ezt a reformot. Természetesen nem tudok minden problémára választ adni ma, amelyek amelyekre önök kitértek a dokumentumaikban. Ám a kompromisszumos módosító indítványokat figyelembe véve a túlkapacitás, a kishalázat, a horizontális decentralizáció, az új halászati politika, a munkahelyteremtés és a fenntarthatóság kérdését illetően nagyon hálás vagyok a javaslataik miatt. Először szeretnék szólni az állami finanszírozásról. Úgy gondolom, hogy a támogatások esetén jobb erőforrásokat kell előteremtenünk. Például nem új hajók építését kellene támogatnunk, hanem inkább az innovációt a zöld technológiák területén, és a jövő kihívásaira kellene koncentrálnunk. Ezen kívül egyetértek a szociális dimenziót illetően olyan halászatot szeretnénk, amely vonzó és biztos munkahelyeket teremt. Ma nagy örömmel hallgatom az önök javaslatait. Hagy tájékoztassam önöket, hogy mik lesznek a következő lépéseink. Múlt évi konzultációinkról egy együttes jelentést készítünk majd, ez előkészíti az új politikánkat. Workshopokat, szervezünk különböző témákra, az érintettekkel, az intézményekkel és a tagállamokkal. A spanyol soros elnökséggel együtt közös halászati politikai konferenciát tartunk májusban. Már említették, hogy ma is van egy workshop, éppen ebben a pillanatban, a bizottságban. Egész Európából érkeztek küldöttek. Nagyon sajnálom, hogy nem lehetnek ott been organized a long time ago. Ezt a workshopot már régen megszerveztük. A jövőben mindent megteszek, hogy az ilyen ülések ne essenek azonos időpontra. Ezek alapján 2020-ra kidolgozzuk a javaslatainkra, és 2011-ben fogadtatjuk el a bizottságban. Ez lesz az utolsó konzultációs kör, egyeztettünk önökkel is, hiszen önök tárgydöntéshozók, és nagyon nagy szerepük lesz abban, hogy az új politikát kialakítsák a tanácssal együtt. Örülök az együttműködésnek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, biztos asszony, most pedig a hozzászólások kezdődnek a frakciók részéről. Szeretném elmondani önöknek, hogy több mint 30-an kértek szót, ez is mutatja, hogy milyen fontos ez a téma, de korlátozott a hozzászólási idő, úgyhogy mindenkit arra szeretnék kérni, hogy tartsa be a hozzászólási idejét. Ha nem, akkor sajnos ki kell kapcsoltatnom a képviselők mikrofonját mert nagyon sokan kértek szót. Úgyhogy most pedig a néppárt részéről két percre Antinóró úr szó. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a tanács soros elnökségének nevében felszólaló miniszter úr szavait is, és szeretnék egyébként az új biztosnak is sok sikert kívánni, ez az ő keresztelője ez a mai nap azt hiszem, hogy nagyon fontos ez a zöld könyv, és reméljük azt, hogy nem végződik majd úgy, ahogyan 2002-ben ez a történet. De azért ne felejtsük el, hogy ma az Európai Parlament egészen más helyzetben van, hiszen az együtt döntési eljárás, illetve a Lisszaboni szerződés sok új jogosítványt tart számunkra, és szerintem pozitívan kell majd megítéljük ezt a jelentést annak érdekében, hogy minél hamarabb életbe is lépjen. Szeretnénk megköszönni Neves asszony munkáját, hiszen rengeteget dolgozott szintézis tudott alkotni és sűrűsíteni, zanzásítani ezt az anyagot. Ami a halászatot illeti, itt most egy olyan zöldkönyvről beszélhetünk, amely egy általános zöldkönyvnél sokkal mélyebb áttekintést ad a területről, hiszen ma Európa tengerei és főként a földközi tenger nagyon is túlhalászottak. Arra van szükségünk, hogy keményen szabályozzunk, és ezt egyébként elmondtuk már néhány éve a gazdasági minisztériumoknak és a halászati ágazat képviselőinek is. De ne felejtsük el azt, hogy az Európai Unióval határos országoknak egyáltalán nem kell betartani ezeket a fontos szabályokat, és ezért ez egy ellentmondásos helyzet. Mi korlátozzuk a saját halászainkat, és ugyanakkor másoknak meg szabad a gazda. Hát ez így nem jó. Éppen ezért erősebb bizottságra, erősebb tanácsra alapozva, egy fehér könyv előtt még más országokkal is konzultálni kellene, tehát harmadik országokkal, olyan országokkal, amelyek nem képezik az unió részeit, hogy közös megegyezéssel alakítsuk ki a halászat szabályait, és nem szabad, hogy úgy gondoljuk, illetve hogy az a helyzet álljon elő, hogy a saját halászaink munkáját alá. Köszönöm szépen! Most pedig megkapja három percre a szót Andrés Barea úr, a szocialista és demokrata ö, frakcióból. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a miniszter úr szavait is, és a biztos asszonynak is köszönöm szépen a munkáját. Én is ma a halászatról szeretnék beszélni, hiszen ez nagy kihívás mindannyiunk előtt. Felelősséggel kell kimondjuk azt, hogy mik azok a legfontosabb szabályok, amelyek az ágazat fenntarthatóságát biztosítani tudják. Ez egy rendkívül fontos ágazat a termelékenység szempontjából, kulturális szempontból és gazdasági szempontból egyaránt, főként a tengerparti vidékek szem, ö, számára. Ahogyan a biztos asszony is elmondta már, 2002-ben már voltak problémák, és éppen ezért olyan irányítási módszereket kell találjunk, amelyek sokkal rugalmasabbak és jobban alkalmazkodnak a helyzethez. Aztán a visszadobás elfogadhatatlan, sem az ágazat, sem a halászok nem engedhetik meg maguknak ezt a gyakorlatot, és a halászat jövője a fenntarthatóságot kell, hogy szolgálja. Éppen ezért az erőfeszítéseknek ilyen irányba kell mutatnia. Rugalmasabbá kell tegyük az irányítást, és ez azt jelenti, hogy olyan kritériumokat vezetünk be, amelyek lehetővé teszik a nyílt tengeri halászatot és a partmenti halászatot. Ez egy óriási különbség, erre oda kell figyelni, és egyébként ezt kérik az ágazat szereplői is. Csökkenteni kell a kvótákat, olyan rendszert kell teremtenünk, amely a piac kiegyensúlyozásához vezet majd. A harmadik országokból való behozatal is fontos kérdés, és az illegális halászat ellen fel kell vegyük a harcot. De egyelőre szankcionálni kell a rossz gyakorlatokat, és megfelelő forrásokkal kell ellátni az ágazatot. Tehát itt alapvető elvek mentén kell dolgozzunk, a szociális normákat be kell tudni tartatni. Ez egy rendkívül fontos aspektus, hiszen itt emberekről beszélünk, emberek megélhetésétről, és fontos az, hogy az ő szakmaiságukat is elismerjük méltó fizetést kell, hogy kapjanak, és ilyen szempontból nagyon fontos a nők szerepe is, akik egyre inkább részt vesznek a halászati ágazat tevékenységében. A halászat reformja egy kicsikét több, mint egy újabb, újabb szag, jobb, jogszabály. Másfajta reformra van szükség, európai szintű garanciákra, a tengerek fenntarthatósága és a halászati ágazat jövőjének fenntarthatósága miatt. Persze vannak nagy kihívások, merészen kell hozzájunk ezekhez, nem szabad félnünk a jövőtől. És frontálisan kell hozzáállnunk ezekhez a kérdésekhez, és az Európai Unión belül próbáljuk meg a halászati ágazat egyensúlyait fenntartani. Köszönöm szépen. Most két percre kapja meg a szót Háglund úr. Herr Talman. Elnök úr, azok, akik nagyon sokat dolgoztak ezen a jelentésen, azok számára jó érzés az, hogy sikerült a plenárisra benyújtani ezt a jelentést, és szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett. A közös halászati politikát meg kell reformálni. Ami a liberális frakciót illeti, nagyon fontos számunkra, hogy egy ökoszisztéma alapú megközelítést válasszunk, amikor a reformról beszélünk, és azt hiszem, hogy a jelentés ennek megfelel. Ezzel egy időben fel ismertük azt is, hogy a visszaengedés, visszadobás problémáját és a nagy túlkapacitás problémáját meg kell oldanunk. Ezért, vagy, ezért örülök annak, hogy sikerült megállapodnunk az ezzel kapcsolatos intézkedésekről. Az Európai Uniós visszaengedési, visszadobási politika igazságos lehet? Ki gondolja ezt? Én semmiképpen. Nagyon fontos emellett a közös halászati politika regionalizációja is. Nagyon fontos az, hogy regionális szinten lehessen végrehajtani a halászati politikát, hiszen annyira különböző adottságokkal rendelkeznek az egyes halászati térségek. A következő fontos megközelítés a kis halászati partmenti közösségekkel kapcsolatos intézkedések meghozatala. Ezt nagyon fontosnak tartom. A balti tenger tenger közelében élek, és ennek nagyon örülök, örülök annak, hogy a fóka és kormorán populációt is figyelembe vették, hiszen nagyon érzékeny ez a terület. Ezek a kérdések mind összefüggnek a környezetvédelem, az emberi jogok kérdése, ezek összefüggő politikák. Nagyon jó példát mondhatok itt, Azt hiszem, hogy nagyon jó eh, ez a kiindulóanyag, anyag, nagyon jó ez a jelentés, és bizalommal eh, várjuk a szavazást és a halászati politika eh, új reformját. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most a zöldek nevében két és fél percre Lövin asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, tisztelt biztosasszony, Demenaki biztosasszony, amikor először megvizsgáltam a közös halászati politikát és ennek a következményeit 2002-ben, megnéztem a svéd parlamentben, ezt Nos, mi egy kisebbségi frakció, csoportosulás voltunk a svéd parlamentben, és ezzel a kérdéssel foglalkoztunk. A svéd halászokat kompenzálták bizonyos intézkedések következményeiért, itt a tőkehal halászatról van szó, tehát tőkehal halászok kompenzációjáról van szó és a közös tőkehal halászati európai politikának a svéd tőkehal halászatra való következményeiért való kompenzációról. Svédországot is, Svédországnak is szemére lehet venni sok, vetni sok mindent a túlhalászásért. 2002-ben volt az utolsó reformja a közös halászati politikának, és itt fel kell ismernünk ezen a területen, hogy túl sok és túl hatékony halászati halászhajók, vagy túl nagy halászflotta volt a tengeren. Hogyha a vörös tonhalról beszélünk például, akkor megvizsgálhatjuk a mediterrán térségben, hogy hogyan alakult a helyzet a 2005-höz képest. Több mint 40 millió e, eurót költöttünk arra, hogy a halászati flottát erősítsük és a, hatékonyságát növeljük, miközben a túlhalászás már érvényes volt, és közben 5,4 millió eurót döntöttünk, költöttünk az egyes halászhajóknak a forgalomból való kivonására. Tehát ezt jó lenne még egyszer átfogóan megvizsgálni. Arról beszélünk ugye, hogy teljesen üresre halásszuk a tengereket, holott ezen, ennek a halászatnak nagyon nagy jelentősége van, például afrikai országokban is. A zöld könyvről beszélünk, a zöld könyvben illetve ebben a jelentésben van egy olyan bekezdés, amelyel nem értünk egyet, a külső eh, halászati, a halászati politikának a eh, külső dimenziójáról és az európai halászati politikának az érdekeiről van szó. A más érdekekkel szemben nem hiszem, hogy ezt kellene 2010-ben támogatnunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Lövin asszony most az ECR nevében megadom a szót két percre Grobácsik úrnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt hölgyeim, úr és uraim. Először is szeretnék köszönetet mondani Petra Neves asszonynak a jelentés elkészítéséért. Nagyon sok diplomáciai érzéket mutatott, és nagyon sok együttműködési érzéket mutatott a jelentés elkészítésében. Ez a jelentés azonban a közös halászati politikának csak egy kis szelete, a halászati politikát átfogóan meg kell reformálni. Aggódunk a környezet állapota miatt, aggódunk a halászat kulturális örökség, mint érték miatt is. Ezért kell megreformálni a halászati politikát a különböző területek különböző adottságokkal rendelkeznek. Nagyon fontos, hogy meghallgassuk a halászok és a tudósok véleményét, és a kompromisszum így tud igazságos reformot előkészíteni. Az új halászati politika impulzust kell, hogy adjon az a krízis által sújtott Európa halászati ágazata számára. Külön oda kell figyelni arra is, hogy a halászatban hogyan történik az akvakultúra, a halak tenyésztése, a hal liszt felhasználása, a toxikus anyagoknak, a, e, a hal termékek toxikus anyagokat tartalmaznak részben, és ilyen termékek kerülnek az európai fogyasztók asztalára igazságos esélyekre van szükség a kvótarendszer helyett. Az ECR frakció támogatja ezt a jelentést, és reméljük, hogy a jelenlegi rendszert sikerül megváltoztatni. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a GUE frakció nevében két percre Ferreira képviselője szó. Elnök úr, biztos asszony, a zöld könyvben a bizottság megpróbál kreatív lenni, megpróbál átadható halászati jogokat kidolgozni, tulajdonjogokat az Európai Unión belül a halászati erőforrások tekintetében, de ezt már visszautasítottuk tíz évvel ezelőtt egy reform keretében, most pedig tíz év után a bizottság újra előáll ezzel a javaslat, ez gyakorlatilag az erőforrások privatizációját jelenti. Ez azt jelenti, hogy a nagy cégek tudnak majd élni a halászati jogokkal, felvásárolják ezeket a jogokat, olyan helyeken is, ahol a kis halászok voltak eddig tevékenyek. Ennek pedig nagyon káros következményei lesznek az Európai Unió nagy partszakaszain a helyi halászok számára. Visszautasítjuk ezt a javaslatot ez a javaslat nem garantálja az erőforrások fenntarthatóságát sem. Hogyha kevés számú cégnek adjuk el a jogokat, ez nem jelenti azt, hogy kiterjesztjük a jogokat, hanem csak azt, hogy csökkennek a jogok. Piaci beavatkozásra van szükség, jobb szektorális felépítésre, jobb árazásra, kedvezőbb árakra a halászok számára. Ez pedig azt jelenti, hogy igazságosan kell elosztanunk a termelési láncolatban a juttatásokat. Az adott körülmények között nagyon fontos az, hogy az erőforrásokat helyileg kezeljék. Ne centralizált legyen a rendszer, a Lisszaboni szerződés az Európai Uniónak adja a rendszerkezelési jogát. Nagyon fontos, hogy minden flotta, minden közösség, minden partszakasz külön adottságait figyelembe vegyük, amikor megoldásokat kerül, keresünk a halászati szektor számára. Nem lehet központilag megszabni ezt a rendszert. Elnök, köszönöm. Bafton úr, két percre. Jó reggelt, köszönöm szépen, elnök úr. Én Damanaki asszonytól azt kérem, hogy a 47-es cikket dolgozzák át a közös politikában, amely a nyíltengeri halászatra vonatkozik. A kvóták átdolgozását kértük Nagy-Britannia számára, hiszen nem fenntartható ez a rendszer. A halászatok 91%-ában túlhalászás folyik 2020-ra. Nem szabad nagyhálós horgászatot, ellenőrizetlen, zsinóros horgászatot megengedni, hiszen ez a fenntarthatóság ellen hat ami nagyon fontos, hogy a rekuperációs halászatot, a szabadidős halászatot engedélyezzük a nyílt tengereken. Ez Európában nagyon fontos szerepet játszik. Körülbelül 19 ezer embert foglalkoztat ez a szektor egyedül Nagy-Britániában. A szabadidejükben ezek a horgászok csak kevés számú halat halásznak le, és visszadobják azokat az állatokat, amelyekre nincs szükségük. Néha meg is címkézik ezeket a halakat, mielőtt visszadobják. Hogyha az Európai Bizottságnak elfogadjuk a javaslatát, akkor minden halat meg kell tartaniuk, és a kvótába bele kell számolniuk a lefogott hal mennyiséget. Nagyon fontos a fenntarthatóság kérdése és nem szabad ellenőrizetlen kereskedelmi halászatot biztosítani, hiszen ez veszélyezteti a tenger élővilágát. A jelenlegi rendszer a Lamans csatorna tőkehalállományának csak 7%-át engedélyezi a brit flotta lehalászása számára. Ez diszkriminatív Nagy-Britannia számára. Nagyon fontos, hogy érzékenyen kezeljük ezt a témát, Különösen, amikor a vörös tonhallal kapcsolatos tilalmakat valósítjuk meg, és Máltával kapcsolatos korlátozásokat. Már nem megújuló erőforrás a tenger, hiszen a szabadidejű horgászok csak a horgászat 1%-át teszik ki, és ugyanakkor a bizottság azt hiszi, hogy a halászat mindenki számára hobbi, és nem bevételi forrás. Elnök, nagyon szépen köszönöm és most pedig Doc asszony másfél percre. Elnök úr, számomra és az északír választó körzetem számára 27 éve működik ez a halászati politika, ezt összefoglalja 138-as cikk a szerződésben. Miért sikeres ez a politika. Olyan területeken sikeres, ahol a tagállamok ellenőrzik a politikát. Nagy-Britannia nem vonhatja ki magát ez alól. Sajnos nem egy ideális világban élünk. A közös halászati politika sajnos nem lehet ideális az északír halászok számára. Az elmúlt három évtizedben visszaesett a halászati ipar, megválaszolatlan kérdésekkel állunk szembe a halálományunkat illetően. Ezt mutatta a decemberi halászati csúcs és, és egyes kvóták bevezetése. De ennek ellenére én a közös halászati politika reformját támogatom, támogatom hogy három alapelvre épüljen, szociális, gazdaság és környezetvédelmi dimenziókra. És remélem, hogy a alászati politika hátrányos következményeit kijavíthatjuk majd. Ám radikális változtatásokat is javasoltak, és ezek további lehetőségek elvesztését jelentik. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, Doddasszony. Most pedig a hozzászólások. Először is mindenkit szeretnék kérni, hogy tartsa be a hozzászólási idejét, vagy kifutunk az időben. Most pedig két perc fraggászony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben a mostani reformban nem mindent fogunk tudni, illetve hogy mindent vagy semmi alapon játszunk, hogyha nem lesz a jövőben közös halászati politika, akkor mindannyian részt veszünk majd ennek a bukásában. Sajnos az elmúlt időszak közös halászati politikája nagy fiaskó volt, és most az Európai Parlament egy utolsó lehetőséget kapott, de még sincsen alternatívánk arra, hogy megváltoztassuk a helyzetet. Világos az is, hogy, a stok, hogy az állományok egyre inkább fogynak, és ezért érthető, hogy az alternatívák javaslat megvitatta, amelyeket már egyébként 97-ben itt a parlamentben, mint, mint például az átruházható kvóták, vagy az erőfeszítések rendszere, nagyon jó eredményekkel kecsegtett, legalábbis a legiparosodottabb flották fenntartását szolgálhatnák de az is igaz, hogy nem lehet ugyanazt a megoldást mindenki számára lehetővé tenni, de legalább akkor különböző jelleggel, de támogassuk a különböző csoportokat az iparágon belül. Amennyiben valaki nem akarja felhasználni az eszközöket, akkor miért kell mindenki számára betiltani azt? Ugye itt olyan szektoriális megközelítést tapasztalhatunk, amelynek igazából nincsen ilyen formában értelme. Egy globalizált világban legalábbis ez így van. Hiszen a piac állandóan növekszik, de lehet, hogy minket ebből a mostani körből kihagynak. Hogyha nem vagyunk koherensek, akkor a kereskedelmi politika, a származási jogok, vagy az új partnerségi, gazdasági partnerségi megállapodások a gazdaság halászati ágazatát tönkre fogják tenni az Európai Unióban, hiszen itt csak elemózsinát adunk a saját halászainknak akkor van értelme a konszenzusnak, hogyha ez mindenki számára jó, de hogyha megállítja a helyzetet, és nem oldja meg a problémát, akkor semmire, semmi értelme sincs. Köszönöm szépen, Roduszt képviselő következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, tisztelt biztosasszony, sok szeretettel köszöntöm önt és a halászokat is. Az Európai Parlament számára a mai szavazás mérföldkő. Először került sor a Lisszaboni szerződés ratifikálása óta, hogy a közös halászati politikában megszólalhatunk kapunk, és az elkövetkezendő években nagyon sok hatalmat kapunk, de nagyon nagy felelősséget is. A jelentés elfogadható. Köszönöm szépen Neves asszonynak és kollégáinak a munkáért. Sikerült a szocialista érdekeket érvényesítenünk a jelentésben. Ehhez a kézműves halászat támogatása nagyon hozzátartozik, a kis családi vállalkozásokat külön támogatni kell. Az ő jelenlétük a partmenti közösségekben nem csak munkahelyet teremt, hanem hozzájárul az idegenforgalmi vonzerejéhez számos régiónak. Hát a jelentésnek egyes részeit még javítani kell, ezért nyújtottunk be módosító javaslatokat. A szociáldemokraták szeretnék tisztázni, hogy felvetni, hogy az egyik legfontosabb probléma még mindig a túlkapacitás. A az ökológiai fenntarthatóság alapvető, és ez a feltétele a, fennmarad, a halászat fennmaradásának. A harmadik fontos pont a közös halászati politika külső dimenziója és a harmadik országokkal kötött partnerségi egyezmény. Itt a 121-es bekezdés törlését kérjük, amely az európai halászati értekek túl képviseletét érinti. Ott, otthon ugyanúgy kell viselkednünk, mint kifelé, mindenütt a demokráciát, az emberi jogokat és a fenntarthatóságot kell támogatni, és nem engedhetjük meg, hogy korrupt diktátorokkal partnerséget kössünk az európai halászati politika nagyon-nagyon érzékeny kérdés, nagyon sok nemzeti érdek forog itt kockán. Nyilván nem titok, hogy a frakcióban is heves viták robbantak ki a témával kapcsolatban. Sikerült jó kompromisszumokat találnunk, hogyha, tör, hogyha jogszabály lesz ebből, akkor sokkal inkább a tartalomra kell koncentrálnunk, és közös európai megoldásokat kell kidolgoznunk. A nemzeti vitákat és a nemzeti húzavonát húzavona nem eh, méltó hozzánk. Köszönöm szépen, két percre Gallagher úr él szó. Elnök úr, tisztelt eh, tanácselnök úr, biztos asszony, sok szeretettel köszöntöm a biztos asszonyt eh, a parlamentben, és nagyon örülök, hogy itt van közöttünk, és minden jót kívánok a hivatali idejére. Köszönetet szeretnék mondani Neves asszonynak a jelentés elkészítéséért is sokkal jobb eh, és világosabb célkitűzésekre van szükség az új halászati politikában, és a gazdasági és ökológiai, illetve társadalmi elveket is figyelembe kell vennünk. Eh, radikális nézetre van szükség, és eh, ez az összes érdekelt felet érinti. A a halállomány megfelelő menedzselésére, fenntartható menedzselésére van szükség, emellett elengedhetetlen az, hogy biztosítsuk a halászok számára is a tisztes jövedelmet. A halászok a kis partmenti közösségekben élő halászokat is külön támogatni kell, hiszen ezek nagyon fontos szerepet játszanak a távoli térségekben. Ma délelőtt meghallgattam a biztos asszonyt, és ő is utalt az ilyen kispartmenti közösségekhez. A halászat során ezekben a közösségekben 15 méternél kisebb hajókat használnak, és az itteni halászat mennyiségileg nincsen túl nagy hatással az európai halászati volumenre és ezeknek az embereknek nincsen alternatív bevételi forrásuk, ezért is fontos, hogy támogassuk őket. Ezért nyújtottam egy módosító javaslatot, amely az Európai Bizottságot arra, hív, arra szólítja föl, hogy ezeket a távoli területek, ezeknek az érdekeit is vegye figyelembe. A regionalizáció eddig sikeres volt, regionalizálni kell a struktúrák irányítását, és a az érdekelt feleknek a bevonása nagyon fontos az új halászati politika kialakításában, nekik is felelősséget kell adni. A Lisszaboni szerződés végrehajtása nálunk függött egy népszavazástól, és az Európai Parlamentnek ennek köszönhetően most nagyobb legislatív kompetenciája van. Én ennek örülök, és várom az együttműködést. Elnök úr, azt remélem, hogy a jelentésnek a kulcsfontosságú rendelkezései visszatükröződnek majd a jövőbeni jogszabályban. Lejárt az ideje, most pedig Hudson úr szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy a raportőr is mondta a közös halászati politikáról, az eredeti problémákat még mindig nem javítottuk ki. 27 éve van tapasztalatom Skóciában a közös halászati politikával kapcsolatban, csupa rossz tapasztalatunk van. Hogyha egy olyan rendszert szeretnénk, amely működik, és gondolom minnyáján ezt szeretnénk, akkor radikálisan különböző megközelítésre van szükségünk. Nem rugalmas a közös halászati politika, és valamit tennünk kell. A bizottság beismeri, hogy a 12 mérföldes zónáknak az ellenőrzése eddig sikeres volt. Szeretném, kedves kollégák, hogyha igazi hatalmat kapnának az európai halász államok, az érintettek, a tengerfeletti hatalmat megkaphatnák. Ugyanakkor fenntarthatósági intézkedéseket is tennének helyileg annak érdekében, hogy a történelmi jogaikat és hasznaikat biztosíthassák hiszek benne, hogy akik a legtöbbet nyerhetik a halálomány megőrzéséből, ez pont a halászközösségeket érinti. És nekik kell meghozniuk az irányítási intézkedéseket, és megvalósítani őket. Regionális szinten kell együttműködnünk. Nem csak a halálományról van szó, hanem arról is, hogy a KHP hozzájárult ahhoz, hogy a közvélemény negatívan tekint az Európai Unióra, mint entitásra. Elnök felbeszakítja a hozzászólót, most pedig megadnám a szót Stevenson úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Soros elnök úr, szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, neves asszonynak, nagyon kemény munkát végzett a jelentése kapcsolatban. Ma lehetőségünk nyílik arra, hogy valóban irányt váltsunk, hiszen kudarcot vallott a közös halászati politika, de ez a radikális változás azt követeli meg, hogy ne ismételjük a múlt hibáit. Ne legyen mikroirányítás, ne legyen fentről ira- lefelé irányuló uniform és politika. A közös halászati politikát úgy kell megvalósítani, hogy a visszadobásokkal leszámoljunk, megőrizzük a halálományt, és a flotta kapacitást is figyelembe vegyük. Ehhez a fenntarthatóságot és a konzerválását a környezetnek prioritásként kell kezelnünk. Annak érdekében, hogy a szektorban dolgozók megélhetését biztosíthassuk hogyha az alapértékeket figyelembe vesszük, akkor megtarthatjuk mind a halálományt, mind a munkahelyeket, és előreléphetünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Most pedig Rosbach asszony. Köszönöm szépen! Most megreformáljuk a közös halászati politikát, de én szerettem volna, ha nagyra törőbbek lettünk volna, különösen mivel a fenntarthatóságról esik szó. Teljes mértékben egyetértek a zöldekkel. Ebben az esetben tényleg valóban egyetértek a zöld frakcióval, hiszen fel kell vállalnunk a felelősséget, meg kell őriznünk a halálományt és a halászati ipart annak érdekében, hogy biztosítsuk a jövőjüket. Én úgy gondolom, hogy a mai vita nagyon fontos a jövő szempontjából. Hogyha arról beszélünk, hogy betiltjuk bizonyos fajok halászatát, vagy például a tőkehal halászatát korlátozzuk, akkor a jelenlegi módszerrel például kudarcot vallunk, mert így nem lehet megőrizni a tőkehal halálományt. Én úgy gondolom, hogy a partmenti halászatot helyi szempontból kell vizsgálnunk, munkahelyteremtés szempontjából. A zöld könyv a fenntartható akvakultúrát is hangsúlyozza ennek jelentőségét, hogy ne raboljuk ki teljesen a tengereket. Nagyon sok veszélyeztetett faj él a tengereinkben. Thank you. Köszönöm szépen. A mi pártunk úgy gondolja, hogy meg kell őrizni a halálományokat, és ez minden egyes tagállamnak a felelőssége kell, hogy legyen. Ugyanis minden egyes tagállamnak saját hozzáférése van a saját part menti vizeihez. Ugyanakkor ez egy világszintű probléma, de nem szabad a túlhalászást megengedni. A jelenlegi politikában a halászoknak vissza kell dobnia a kicsi halokat, vagy a túlzott halászatból adódó plusz mennyiségeket, még akkor is, hogyha azok mondjuk éppen meghaltak már, megdöglöttek már. Nos, hát egy korábbi, mm, egy választópolgárom, egy korábbi halász el kellett, hogy meneküljön, amikor az árapály alatt, és ott maradt, tehát hogy kint maradtak a, a szárazon maradtak a halak, és elpusztultak. Köszönöm, Kadek úr következik. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, tisztelt biztos asszony. Én sokak mellett úgy gondolom, hogy a zöldkönyvvel kapcsolatos jelentés a parlament részéről egy nagyon fontos alapvető hozzájárulás az új halászati politika kialakításához. Figyelembe veszi ennek politikának minden aspektusát, főként a források védelmét és egy globális megközelítést, illetve a decentralizált irányítást. Ez nagyon fontos és önkéntes alapon megvalósuló téma. Franciaország nagyon örül annak, hogy a parlament közösen dolgozott ezen a munkán, és köszönöm szépen Máriának is a munkáját. A jelentés rá irányítja a figyelmet arra, hogy erősíteni kell a szakértői vélemények megalkotását a halászati politika területén. Meg kell őrizni tehát az állományokat, a fenntarthatóságot kell biztosítani, és nem szabad stigmatizálni egy olyan mm, ágazatot, amely hát bizony sokszor megszegte az érvényben lévő szabályokat. Nagyon örülök annak, hogy kompromisszumok alakultak ki, és a szakbizottságom tagjai ezen sokat dolgoztak. De ugyanakkor az átruházható individuális jogokról nem esik kellőképpen szó, az irányítás pedig olyan cél, amely ökológiai, gazdasági és szociológiai szempontokat is figyelembe kell vennie, de szerintem ez nem így van, ugyanis nem szabad, hogy Európában a szabályozás ne létezzen, mert ezzel spekuláció lépne fel, és az egyéni jogok túlzott koncentrációját tapasztalhatnánk. Éppen ezért most új irányítási módszerekre van szükség az ipari halászat területén, úgyhogy Carmen Frágához kapcsolódva elmondanám azt, hogy ennek az intézkedéseknek, ennek az intézkedésnek a túlzottan szigorú bevezetése a mm, kézműves halászatot csökkenteni. Köszönöm szépen. Arsenis képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, Damanakil asszony. A jelenlegi KHP kudarcot vallott. A legtöbb halállomány összeomlik, a közösségileg kifogott halak 88%-át a TKM, a teljes kifogató mennyiség felett halásszák le. 30%-ukat a biztonságos biológiai határokon felül, és ezért ezeket nem lehet pótolni. Például az északi tengeri tőkehal állományt még azelőtt lehalászák, mielőtt szaporodhatna. Tehát nagyon fontos ma reformot végrehajtanunk. A halálomány védelme alapvető feltétele a halászatok védelmének. Ennek érdekében erősítenünk kell a halászati erőforrásokat, és a flotta kapacitást, az ökoszisztémát meg kell védenünk az új KHP-ban, és hosszú távú irányítást, részvételi eljárásokat kell megvalósítanunk ilyen megőrzési alapú megközelítéssel kell dolgoznunk a nemzetközi egyezményekben is. Kedves kollégák, vegyük figyelembe ezeket az alapelveket annak érdekében, hogy részvételen alapuló decentralizált rendszert alapíthassunk meg, és a legalacsonyabb szinten hozzunk döntéseket, és tiszteletben tartjuk a tengeri élővilágot. Köszönöm. Gracias, kolléga. Köszönöm szépen, kedves kollega. Most pedig egy percre megadom a szót Reimers asszonynak. Elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák, ez csak egy lépés a közös mezőg- a, a halászati politika reformján tett úton szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek és a koordinátorunknak alapvető halászati reformot támogatok. Azonban, hogyha hiányzik ehhez a bátorság, akkor nagyon fontos, hogy legalább a relatív stabilitás érve, elve megmaradjon. Emellett szeretnék utalni egy nagy prob- problémára, a kormorán populációval kapcsolatban az ezzel kapcsolatos menedzsment tervre szeretnék utalni a halászatnak alapvető kulturális jelentősége is van és ezért a közös halászati politika reformja során nagyon oda kell figyelni a gazdaság és a környezetvédelem egyensúlyára. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Egy percre megadom a szót Péter van Dálennek. Mikro, mikro. Voorzitter, terecht is duurzaamheid. Elnök úr, köszönöm szépen. A fenntartható halászat kulcsfontosságú téma, és ez a jövőbeli állományok számára is nagyon fontos. Nagyon fontos ez a környezetvédelem szempontjából. A bizottság célkitűzései nem újak, de eddig nem sikerült ezeket a célokat megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy erősíteni kell a reform végrehajtását. A regionalizáció elengedhetetlen hiszen így a halászati ágazat és a környezetvédelem érdekeit jobban figyelembe lehet venni. Ami most itt javaslat szintjén az asztalunkon van, túlságosan részletekbe menő és nem eléggé hatékony. Nem nagyon nehéz ezeket a szabályokat követni a holland halászattal kapcsolatban én elégedett vagyok. A Dán kollégáinkkal együtt, ez az egyetlen, mi vagyunk az egyetlenek, akik a kvótákat tiszteletben tartjuk. A holland modell felé kell orientálódni. szerintem ez az egyetlen lehetőség, a zöld könyv a fenntartható halászat érdekében. Köszönöm szépen, hogy az elnök másfél percre Belder úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A meglévő halászati politika eh, hiányosságokat mutat, és radikális eh, változásra van szükség. És eh, ez a zöld könyvvel kapcsolatban is nagyon fontos. A zöld könyvet ugye az bizottság benyújtotta, És ez is felmutatja azt, hogy az eddigi politika nem volt sikeres. Nem azért, mert rossz volt a politika, hanem azért, mert nem felelően hajtották végre. A politikának nem csak jónak kell lennie, hanem végrehajthatónak is, tehát egyszerűen végrehajthatónak. Regionalizáció, a helyi érdekek figyelembevétele, az ágazat érdekeinek figyelembevétele, bevonása, a szabályok betartása. A portugál kollégánk jelentése utal a különböző halászati flották különböző eh, adottságaira. Nem beszélhetünk általában a túlhalászásról, általában a túlzott kapacitásról, általában a szabályok be nem tartásáról, hanem ágazat specifikus megközelítésre van szükség. Múlt szombaton egyeztettem az ágazat képviselőivel, a halászok és a tudósok egyre szorosabban együttműködnek, ez is jó példa arra, hogy így is lehet figyelembe kell vennünk ezt az együttműködést, és el kell fogadnunk azt, hogy a halászoknak a véleményét is meg kell hallgatni. Ez a helyes út. Köszönöm a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, most pedig mondja az elnök, más perc, má, má, két percet Cukalász úr szó. Köszönöm szépen, de van, aki asszony üdvözlöm itt, és köszönetet szeretnék mondani neves asszonynak is a kitűnő jelentéséért, a kitűnő munkájáért minden fontos témát három pontban tudnék összefoglalni. Az egyik a túlhalászat. A túlhalászat tény az Európai Unióban. Arsenis úr is mondta, ma a lehalászat halmennyiség 88%-a a TKM felett halóz halászódik, és nagyon nagy veszélybe kerültek a halálományok, hiszen nem tudnak ö, szaporodni. Ez azt jelenti, hogy ugyanakkor munkahelyek szűnnek meg, nagyon sok halat visszadobnak, és nem dolgoznak fel. A közös halászati politika sokkal kevesebb halat, kb. 25%-kal kevesebbet dolgoz fel, mint korábban, ugyanakkor a költség nőtt, de ugyanakkor nem szabad drasztikus intézkedéseket hoznunk, hiszen ezek negatív következményekkel járnak majd. A szakértők is mondják, persze van túlhalászat, de azért nem arról beszélünk, hogy a halálományok kihaltak volna teljesen, hiszen a fenntarthatóság nagyon fontos. Szociális, gazdasági és közösségi dimenziói is vannak. A fenntartható fejlesztéssel nem csak a halak esetében kell számolnunk, hanem az emberek esetében is. A kormoránok és a fókák védelme is nagyon fontosak, hiszen ezek biztosítják az ökológiai környezetet. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, ahogy ezt a többiek is mondták, hogy a kutatásokat erősítünk kell. Ez egy valóság, ahogy mondta Katek úr is, ezzel a témával foglalkoznunk kell. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Most uh, Trotman asszony kapja meg a szót egy perccel. Köszönöm szépen, elnök úr és kedves biztos asszony, kedves kollégák. Először is köszönjük szépen a jelentéstevőnek és árnyék jelentéstevőknek azt a csodálatos együttműködést, azt a hatalmas munkát, amelyet a sokszor egyébként egymástól különböző érdekek mellett is sikerült megvalósítani. A parlamentnek olyan orientációt kell adnia a közös halászati politikának, amely meghatározó a jövőre nézve. Második fontos kérdés, rájöttünk arra, hogy a halászok által felvetett problémákra kell választ adni, a kvótákra gondolok, az átruházható kvótákat betiltottuk, és segíteni kell a hobbi, illetve a kis kereskedelmi halászat szerepét. Fontos a bottom-up megközelítés és a participatív részvétel. Ez nagyon fontos a szociáldemokraták számára, hiszen itt az egész ágazat humán erőforrásairól van szó. Fontos az, hogy a fenntartható halászati gyakorlatokat erősítsük, illetve az állományok megőrzését szisztematikus módon segítsük elő. Nagyon örülök ennek, ugyanis, hogyha ambiciózus reformot akarunk létrehozni, akkor a reformot a közös halászati politika révén megfelelő forrásokkal el kell látni, és ehhez gazdasági eszközökre van szükség. Köszönjük szépen, mondja az elnök, és megszakítja a felszólalót. Most pedig Bilbao képviselő kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen. Mikrofon nélkül beszél az előadó. Nos, köszönöm szépen a miniszter úrnak és Damanaki biztosnak is a jelenlétét. Reméljük, hogy nem lesz újabb fiaskó a munkánk, ezt el kell mindenképpen kerülnünk. A részvételt kell tehát erősíteni, az feldolgozó ipar számára is nagyon fontos a fenntarthatóság a halászat területén. Éppen ezért az ő részvételük a reformban, vagy az ellenőrzési rendszerek létrehozásában már korábban is meg kellett volna valósuljon, ugyanis ezzel sikerült volna a korábbi reformok céljait is garantálni. És ezzel még fontos a regionalizáció, a stabilitás, és az igazságosság. A regionalizáció azért fontos, mert minden egyes terület és különböző fajta öm, halászati tevékenység között különbséget kell tudni tenni. Aztán a felelősség kérdése is fontos, hiszen a jó bevált gyakorlatok cseréjét elő kell segíteni, és a hosszú távú irányítási rendszereket kell bevezetni, bevezetni, és tudományos alapokon kell eljárnunk. Aztán igazságosság, az ellenőrzést harmadik országok részére is be kell vezetnünk, és azt kell ösztönözni, hogy a fenntartható fejlődést támogassuk ebben a szektorban, és a tengeren dolgozó nők helyzetét is javítani kell. Ennyit erről. Köszönöm. Lászák úr következik. Köszönöm szépen. Ez a javaslat, amely a közös halászati politika reformjáról szól, üdvözlendő. A cseh köztársaság és támogatja a hatékonyabb és egyszerűbb eljárást ezen a területen. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megfelelő alap jöjjön létre, vagy megfelelő alapja legyen ennek az új politikának, megfelelő kompromisszumok legyenek a halászati ágazaton belül a jövőbeni javaslatok esetében támogatnánk mi azt, hogy az akvakultúrát jobban kell hangsúlyozni, mégpedig az édesvízi akvakultúrát is, ami nagyon fontos a vidékfejlesztés szempontjából, a vidéki területek fejlődése szempontjából. Ezzel jó és biztonságos élelmiszerekkel lehet ellátni a fogyasztókat. Elnök, köszönöm szépen, Válasz úr következik két percre. E, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! A halászati jelentésnek alapvető jelentősége van, és a halászatnak magának alapvető jelentősége van, mint gazdasági ágazatnak és élelmiszertermelő ágazatnak. Sajnos a halászati ágazat nem tud válaszolni azokra a kihívásokra, amelyek összefüggnek például a túlhalászással vagy a túlzott kapacitással. Nagyon fontos, az, hogy ezeket a lehetőségeket megreformáljuk. A folyamat elején állunk, és az egész európai politikát át kell alakítani, halászati politikát. Köszönöm szépen Neves asszonynak a jelentését, és köszönöm a végkövetkeztetéseit is. Erre lehet alapozni. Ami a túlzott kapacitás csökkentését illeti. Ez az első probléma, amit meg kellene oldani. A piaci mechanizmusok és ezeknek az ellenőrzése lehet megoldás. Azt hiszem, hogy az ITQ a legjobb és legmegfelelőbb mechanizmus ennek az ágazatnak a hozamának az optimalizálására. Emellett az érdekelt felek jobb bevonása, a halászok érdekeinek figyelembevétele, és a halászok, illetve a halászati eh, menedzsment közötti bizalom helyreállítása nagyon fontos. A zöld könyv értékeli az eddigi halászati politikát és ennek a hiányosságait. Neres, neves asszony hangsúlyozza azt, hogy mennyire fontos a megoldások megtalálása. Ezekhez a megoldásokhoz azonban további vitára van szükség. Különben azt eh, kockáztatjuk, hogy újabb reformot fogadunk el, amelyen keresztül nem tudjuk megmenteni a halászati ágazatot. Köszönöm, mondja az elnök, jó tovább a szó. Kedves kollégák, tisztelt biztos asszony, szeretnék a Lisszaboni szerződésre utalni a mostani politikák szempontjából. Nagyon nagyok ugyanis a felelősségeink, és ne felejtsük el, hogy a zöldkönyvvel kapcsolatos viták igen élénkek voltak, úgyhogy köszönöm szépen a jelentéstevőnek a jó munkáját. Szeretnék utalni az egyik fontos pontjára a reformnak, amely alapvető az egész ágazat számára, hiszen az Európai Unió bővítése 2004-ben, illetve 2007-ben új szempontokat vezetett be. Most új tagállamok vannak, úgyhogy a jelenlegi új döntéshozatali folyamatnak figyelembe kell vennie az újak véleményét is. Éppen ezért fontos szerintem a Fekete-tenger és annak irányítása, és erre egy külön irányító testületet kell létrehozni. Ne felejtsük el, hogy a partmenti vidékeken élők számára lehetőséget kell biztosítanunk, és figyelembe kell venni mindezt a következő pénzügyi terv szempontjából is. És végül úgy gondolom, hogy nem kellene támogatnunk azt a javaslatot, amely a túlzott kapacitásokat a flat flotta szempontjából korlátozni kívánja, hiszen ez gazdasági válsághoz vezetne az ágazatban. Köszönöm szépen. Chris Davis következik egy percre. elkezdeni újra, mert nem működött a mikrofonja. Köszönöm, elnök úr. Remélem, hogy a bizottság megszívleli a vöröstonhallal kapcsolatos javaslatainkat. Ez talán azt jelzi, hogy számíthat arra, hogy nagyon sokan támogatnak a radikális reformokat ebben a házban. Tegnap szerveztem egy szeminárt a tengeri hajókapitányi rendszerről. Ez egy partnerségként épült ki a környezetvédelm, környezetvédők és a közgazdászok között. Idén úgy vélik, hogy a minősítési rendszernek a világ halászatainak 10%-a meg fog felelni az idő, az idén. Azt hiszem, nagyon fontos bíznunk a fogyasztókban. És nem elég, hogy a halászoknak pénzt adjunk, akik minősítetté tették a halászatukat, hiszen így van egy bizonyítványuk arról, hogy elláthatják a családjukat, hogy a jövőjüket így építhetik, és a halálományt is védik. De ez csak kiegészítő intézkedés lehet a bizottság munkájához. Ez egy arany érv lenne. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen, most pedig egy percen meg asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstévőnek, nagyon szorgalmasan és jó munkát végzett. A Lisszaboni szerződés óta két fő reform következett be a, közga- a mezőgazdasági politikában és a halászatban. Hasonlóak a kérdések, a szektor érdekeit képviseljük, és jó eredményeket szeretnénk. De aggaszt engem kicsit, és a jelentéstévő is rámutat, hogy 2002-ben is tele voltunk jó szándékkal, és mégis kudarcot vallott a halászati szektor reformja és a fenntarthatóság reformja. De nagyon tetszik nekem, hogy gyakorlatias a megközelítése a három alapelvet illetően a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi érdekeket illetően, és a bevezetendő gyakorlatokat illetően, mind helyi, mind regionális szinten Különösen tetszik nekem az az elképzelés, hogy kevesebbet halászunk. Ha ezt tesszük, akkor talán a mezőgazdaságban is tovább léphetünk. Köszönöm szépen. Egy perc. Kapula Santos képviselőnek is köszönöm szépen. Kedves elnök úr, Hölgyeim és uraim, ahogy már többen elmondták a mai napon, a fenntartható halászat a legfontosabb, legalábbis a környezetvédelem szempontjából. Erre van tehát szükség. Úgyhogy ezt kell elérni az úthalászati politikával, és azt hiszem, hogy a bizottság megfelelő a diagnózisát adta a, helyz- a jelenlegi helyzetnek, de azért eléggé hezitáló a megoldások tekintetében. A mostani jelentésben nagyon sok elvet vagy lehetőséget vázolunk fel, de azért konkrét javaslatok hiányában vagyunk szerintem, pedig erre lenne szükség, hogyha valóban eredményeket kívánunk a közeljövőben elérni. Egyébként köszönöm szépen azokat a javaslatokat, amelyek megérkeztek, és köszönjük a jelentéstevő asszonynak is a munkáját, hiszen ő a bizonyos módosításokat visszavont, amelyek igen ellentmondásosak voltak. Most a bizottságnál a labda, nekik kell konkrét javaslatokkal előállniuk, és azokra az elvekre kell építeniük, amelyeket a jelentés tartalmaz. Köszönöm szépen. Elnök. Sánchez Presedo képviselő következik. Köszönöm szépen. A közös halászati politika reformja Európa jövője szempontjából rendkívül fontos kihívásokat rejt magában, hiszen a partmenti területek számára a megélhetés biztosítani kell, és ugyanakkor fontos a kutatás szempontjából is, valamint a fogyasztók asztalára a megfelelő minőségi termékek juttatása is nagyon fontos. Tehát fenntartható, felelős halászatra van szükség a tengerpolitikánk kialakítása szempontjából. A halállományokat vissza kell építeni, és a stabilitást biztosítani kell. Ami a kvótarendszert illeti, ennek meg kell nyílnia, és a kézműves halászat, valamint azok a területek, amelyekben a halászat fontos kulturális szerepet is játszik, másfélképpen kell, hogy latba essenek majd a tőkehal, és a rákfélék külön területét kell, hogy alkossák majd a halászati politikánknak, és köszönjük szépen a kompromisszumoknak, kompromisszumokat, és remélem, hogy ezeket figyelembe is veszik majd. És most az utolsó felszólaló Krisztenzen képviselő következik. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a közös halászati politika rendkívül fontos terület, de en, ehhez hasonló fontossággal bír az is, hogy a tagállamok és a közvélemény is, valamint az ágazatban dolgozók is támogassák a reformot. Éppen ezért a regionalizáció nagyon fontos, hiszen így a célkitűző célkitűzéseket is decentralizálni lehetne. De ehhez arra van szükség, hogy olyan politikát alakítsunk ki, amely motiválja az embereket, és ezzel a jogtalan halászatot, vagy ennek gyakorlatát befejeznék, hiszen nagyon sok olyan halász van, akiket már most is megkurtít a jelenlegi szabályozás. Éppen ezért fontos lenne az, hogy megfelelő áron értékesítsük a halat, és vegyük figyelembe a halálomány méretét, illetve a környezetvédelmi szempontokat. Erre van szükség ebben a reformban. Köszönöm szépen, most pedig következik a Catch the Eye rendszer, a spontán felszólalások. És itt most azt mondtuk, hogy 5 vagy 7 emberről kaphat szót. De az minden bizonyal most is érvényben lesz, hogy egy perc múlva be kell fejezni a felszólalást. Sánchez mit képviselő következik. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő jó irányba mutat, és ez hatja át a zöld könyvet is az akvakultúra nagyon fontos részét kell, hogy képezze a halászati politikánknak, hiszen ez több tízezer munkahelyet is teremt. Erős, fenntartható akvakultúrára van szükség minőségi termékekre. Ezért szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét a kagyló tenyésztésre, amely megint csak pragmatikus megoldásokat kíván kis, nagyon sok a kisvállalkozás, amelyeket már amúgy is sújt a válság, a környezeti problémák, a környezetszennyezés pedig veszélyezteti az ő megélhetésüket. Pedig azt kellene biztosítani, hogy rövid távon, illetve közös táv, köz, középtávon is támogassuk ezeket a termesztőket. Köszönöm szépen. Következik Elnök úr, szeretnék Szeretnék köszönetet mondani a halászok, halászoknak, akik itt vannak most közöttünk, és képviselik a halászati ágazatot az Azori szigetekről. Nagyon fontos az, hogy figyelembe vegyük a távoli térségek külön érdekeit és adottságait, és az átruházható halászati jogok, illetve a fenntartható halászat fontos elvek. Ezek, ezekkel próbáljuk megvalósítani a stabilitást. A perifériás területek esetében pontosan arról van szó, hogy ezeknek a területeknek az adottságait is kihasználhatjuk, kihasználhassuk, például környezetvédelmi címkével láthassuk el az ő termékeiket, és eh, a hozzászólót megszakítja az elnök. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. A KHP nem sikeres politika. Ez a reform lehetőséget ad számunkra, hogy újra kezdjük. A KHP talán visszanyeri a szava hihetőségét. A fenntarthatóság kulcsfontosságú kell, hogy legyen. Ha nincs hal, nincs jövője az, állom, az ágazatnak. Ezen kívül meg kell védenünk a halászokat. A túlkapacitásra, a túlhalászásra megoldást kell találnunk. Fokoznunk kell az erőfeszítéseket, és egy olyan politikára van szükség, amely valós megoldást kínál a visszadobás problémájára. A KHP-nak jövőt kell teremteni a halászati közösségek számára. Alapvetően elnök félbeszakítja a hozzászólót. Köszönöm szépen. Romeva asszony szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megragadni ezt a lehetőséget, hogy rámutassak néhány alapvető fontosságú kérdésre a jelentésben. Például az elővigyázatossági elv, a kapacitás csökkentése, az állami támogatások csökkentése, a bűnüldözés, az ellenőrzés fokozása, akik bűnöket követnek el, azokat büntessük meg, a fenntarthatóság biztosítása, a halászatok védelme definiálnunk kell, hogy mit értünk az alatt, hogy kisméretű halászat. Ezen kívül a nők szerepe a munkapiacon. Ezen kívül nagyon fontos lenne hangsúlyozni a konzisztenciát és a felelősségvállalást a nemzetközi szerződésekben, Új-Guinea és Marokko például. Elnök, köszönöm szépen, Kuna úr. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is sok szerencsét kívánok Üdemeneki biztos asszonynak. Köszönöm szépen Petrao Néves asszonynak a munkáját, kiváló munkát végzett a tárgyalás során. Nagyon fontos, hogy a halász nemzetek is érdekeit is figyelembe vegyük Németország számára, és ez nagyon fontos szerepet játszik. Természetesen meg vagyunk győződve arról, hogy a hal állományokat óvni kell, és a hozamokat biztosítani kell, hogy olyan szinten maradjanak ezek, hogy a, hogy a halászoknak legyen jövőjük. De itt gazdasági és környezetvédelmi pontokról beszélünk? Hát nem csak ezekről, hanem egyéb kérdésekről is. Kormorán és más problémák merülnek fel. Európának több ezer kilométeres partmenti szakasza van, és itt van a, a, a hagyományos kézműves halászat, családok élnek ebből, akiknek alapvető szükségük van a halászatra, az idegenforgalmon fontos szerepet játszik, a zöldkönyv nagyon jó megoldás, és ezzel az Európai Európai Bizottság a elnök megszakítja a hozzászólót. Szikierszki asszonyi a szó. Köszönöm szépen. A közös halászati politika a környezetvédelmi kérdéseket és a gazdasági kérdéseket összekombinálja, és a, halászat, a halászatból élő családok életminősége is fontos szerepet játszik itt. Ezeket az elveket figyelembe kell venni, és a tudományos eredményeket is és tiszteletben kell tartani, illetve be kell vonni a megoldásba. A beruházások, a modernizáció, a szociális juttatások terén ezek fontos szerepet játszanak. A közös halászati politika az egyes régiók stratégiai szerepét is figyelembe kell, hogy vegye. Ezért regionális tanácsadó testületekre van szükség, amelyek a tagállamok halászati hatóságaival és az Európai Bizottsággal együttműködnek. A halászati szervezeteket is erősíteni kell, és a láncot a halász és az eladó eh, között is erősíteni kell. Köszönöm szépen, Kelem úr! Köszönöm szépen. Hét hónapja vagyok képviselő, és sohasem találkoztam mérgesebb emberekkel, mint a halászok és a halásznők, akikkel találkoztam a választókörnyezetemben. A KHP kudarcot vallott, a reformot be kell vezetnünk. Úgy gondolom, hogy egyetértünk, hogy meg kell őriznünk a halálományt, de ugyanakkor a közösségeket is. És ezek egymást kiegészítik a kishalászatokat, kishalászokat kell támogatnunk, ezen kívül Bronz úr is rámutatott, új technológiákat kell alkalmaznunk, különösen az általa említett technológiákkal kell élnünk. Ezen kívül a kutatás nagyon fontos. Tudományos bizonyítékokat gyakran elfogadunk csak úgy, de objektív bizonyítékokra van szükségünk. Így kell dolgoznunk. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig a hozzászólók listáján a catch, of, catch the eye eljárás végére értünk, és Fragero úr következik a tanács részéről. Tessék! Köszönöm szépen! Elnök úr! Én is szeretnék köszönetet mondani Petra a neves asszonynak, kiváló munkát végzett. A viták során, amelyekre eddig a tanácsban sor került, a miniszterek egyhangulag támogatták a reform szükségességét. A normákat kell egyszerűsíteni ennek segítségével, és a regionális szervezetek működését erősíteni. És természetesen a stratégiai elemek, alapelvek is fontos szerepet játszanak. Csökkenteni kell a visszadobást, és a kapacitásokat hozzá kell igazítani az igényekhez. A pontok, amely, vannak olyan pontok azonban, amelyekben eltérnek a vélemények, a jelenlegi hozzáférési lehetőségek szabályozása, a forrásmenedzsment, az érdekelt felek jobb bevonása, a címkézés, a tanúsítás, a kutatás jelentősége a halászati politikában, az akvakultúra integrációja, a közös, mezőgaz, a közös halászati politikának a tengerpolitikával való integrációja. A viták különböző álláspontokat kristályosítottak ki a, külön, a következő témákban. A jelenlegi tak és kvótarendszer, az átruházható jogok, a visszadobások csökkentése, a kapacitások vissza, csökkentése és a partmenti kis halászati közösségek helyzete. A hozzászólásom elején már elmondtam, hogy a tanácsban még nincs végleges álláspont, és nem is születtek formális határozatok a jövő évig erre nem is kerül sor. Az Európai Bizottságnak először formális jogszabályi javaslatot kell benyújtania. És szeretném én is köszönteni az itt jelenlévő halászokat. Elnök. Köszönöm szépen, most pedig Damanáki asszony következik a bizottság nevében. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a hozzászólásáért. Nagyon sokan szóltak hozzá, ez nagyon bátorító jel. Én úgy láttam, úgy értem, hogy a a fenntarthatóságot említették a legtöbben, és szinte mindenki, tehát ez általános elvnek tekinthető. Nem tudok válaszolni minden egyes pontra, amelyek eh, itt felmerültek, viszont szeretnék bizonyos eh, prioritásokat hangsúlyozni. A kis halászat, a kis volumenű halászat és a partmenti közösségek élete eh, prioritás. Szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy nagyon komolyan vesszük az önök hozzászólásait ezzel kapcsolatban. Emellett szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy nem áll szándékomban szigorú szabályokat bevezetni a hobbi horgászokkal kapcsolatban. Második prioritás a regionalizáció. Szeretném önökkel megtárgyalni további részleteiben azt, hogy mit és hogyan akarunk végrehajtani regionalizáció címszava alatt. Hiszen itt nagyon nagy vitára van még szükség. Az átruházható halászati jogok, ahogy értettem, ez már nagyon túlfütött vita, nagyon sok érvel. Annyit mondanék erről, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezt a problémát. Nagyon sok tagállam van, amely ezt a rendszert hajtja végre már most. Úgyhogy azt javaslom, hogy világos mm, egyeztetést folytassunk, talán a halászati bizottságban. Nem ez a vita vége itt most, lehet még vitát folytatni, itt van Frága asszony, megszervezhetjük ezt a vitát, hogy jobban megértsük ezt a kérdést. További prioritások. Világos egyenlő esélyeket kell biztosítani a mediterrán térségnek és más um, országok halászainak. Ez helyes, korrekt, ezt így kell tenni. igazságos verseny versenyfeltételeket kell megteremteni, a címkézés fontos, a visszadobás leépítése fontos, ezekkel kapcsolatban kell új megegyezésre jutnunk. És a halászati politikában az emberi jogokat sem szabad elfelejteni. Azt hiszem, hogy ez nem a vita vége, ez a kezdete és azt hiszem, hogy kiváló vitát várhatunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor most ezt a napirendi pontot lezárjuk, mégpedig azzal, hogy megadjuk a szót Patron néves asszonynak két percre. Ilyen szép Nagyon. név. Úgy hívják, hogy az égből érkezett Mária, és hát mint tudjuk, az ég és a föld mindig összemosódnak a látóhatáron. Én is köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindazoknak, akik a mai napon felszólaltak a plenáris ülésen, és hozzájárultak a folyamathoz. Tudjuk, hogy ez egy hosszú folyamat, amelynek csak az elején állunk, mint ahogyan azt most a biztos asszony is elmondott. Mindenképpen ki kell magunk elé tűznünk célokat, és azokat fegyelmezetten követnünk kell. Persze egy jelentésben nem oldhatunk meg minden problémát. Sokan említették azt, hogy túl sokat csináltunk bizonyos kérdésekben, mások azt mondják, hogy ellenkezőleg túl keveset, nem voltunk eléggé ambiciózusak, de talán a legfontosabb most az lenne, hogy legalább sikerült ebben a mostani jelentésnek egyfajta egyensúly állapotot adni a legfontosabb kérdések között, és eléggé széleskorű konszenzus alakult ki, úgyhogy úgy gondolom, hogy a jelentés általánosságban képes lesz arra, hogy megfelelőképpen választ tudjon adni a ágazatból érkező kihívásokra. A halászati szakbizottságban Carmen Fragen elnökletével nagyon jól tudtunk együttműködni, és szerintem folytathatjuk is ezt a munkát. Talán kiterjeszthetjük majd a tevékenységeinket, és szorosabb együttműködés végezhetünk a bizottsággal és a tanácssal, és közösen majd egy jogalkotási javaslatot fogalmazhatunk meg. Tehát ilyen szellemiségben kell együttműködnünk, csapatszellemet kell létrehoznunk, és ugyanakkor értenünk kell azt is, hogy az összes kérdése kiterjedően el kell gondolkodnunk, hiszen az Európai Unió óriási területet fed le, és az összes kihívásra valamiféle választ kell majd adnunk. Ilyen szellemben fogunk dolgozni, és az ágazat érdekét fogjuk szem előtt tartani. Számunkra fontos ez, tehát olyan feltételeket kívánunk teremteni, amelyek mentén a halászati politika fenntartható lesz, és hosszú távon fejlődni fog. Köszönöm szépen. Az ezzel kapcsolatos szavazásra ma kerül sor, körülbelül egy óra múlva, tehát olyan körülbelül fél tizenkettőkor. Most következik a napirendi pontunkban a következő pont, amely az Európai Bizottság nyilatkozata a vasútbiztonság, illetve az európai jelzőrendszer tekintetében. Ez egy olyan napirendi pont, amely